jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a napi rend elfogadása. Szeretném megkezdeni, hogy valakinek van-e kifogása a napi rend ellen, tehát a következő pedig a november 9. ülés jegyzőkönyvének elfogadása, amíg az ülés végéig nincsen kifogás, akkor elfogadjuk és akkor most áttérünk a négyes pontra, és üdvözlöm Lisszabontól Lüneburgig a látogatócsoportjainkat, Tallintól Taormináig. Örülünk, hogy itt ülnek a körünkben. Internetes közvetítés is van ma. Éppen ezért szép lassan és értelmesen fogok majd beszélni hogy mindenki megfelelő minőségben élvezhesse a tolmácsolást is. És reméljük, hogy mindenki meggyőződik majd róla, hogy milyen minőségi munka folyik itt a szakbizottságunkban. De most van még egy különleges közleményem is, és pedig Martin mellett Leon Lyon ül. Leon 7 éven keresztül a titkárságunk munkatársa volt, és nagyon sok anyagot kísért figyelemmel. Minnyáján nagyon eh, becsüljük izgatott, illetve nem túl izgatott természetét, hogy hogyan sikerült számos dolgot elérni. A jelen mobilitás miatt, remélem sajnos, Leon sajnos elhagyja a szakbizottságunkat, és a transatlanti kapcsolatok egységébe és a G8-asért felelős egységbe kerül, tehát a nagy politikával fog foglalkozni. Nagyon sajnálom ezt. Köszönöm szépen, Leon. Alles gut. És minden jót kívánok a további munkádhoz. Herzlichen Dank. És nyilván még találkozunk. Leon wird sicher... Leon nyilván itt lesz 18.30-kor, amikor egy karácsonyi italt elfogyasztunk a E1-es vendéglő mediterrán vendéglő, tehát E1-es, le kell menni a nulladik emeletre, utána átmenni a folyosón, és a folyosó végén pedig az E1-es szintre kell menni. Remélem, hogy akkor ott minnyáján találkozunk az ülés után, és egy pohárka mellett befejezhetjük az éves munkát. Akkor áttérek az ötös pontra, és ez pedig már az első szavazás, ahogy szokásos, abból indulok ki, hogy mindenki magával hozta a szavazókártyáját, és most egy Elektronikus tesztet tartunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk minden stimmel. Akkor áttérünk az ötös pontra. Ez pedig most már az igazi szavazás lesz. És pedig a téma a ellenőrzési mechanizmusok szabályai. Tehát a 14-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító, blokkszavazás a kettessel együtt szavazunk mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Tehát a 15-ös, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Tehát figyelnünk kell. Jó. Akkor a 16-os Egy pillanat. Also, dann gehen wir zu... Tehát 18-as módosító. Ez a következő, amiről szavazunk. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, tehát az első részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18. módosító második része mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor áttérünk az ötösre, és ezzel rögtön a hármas módosítról is szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es módosító, egy szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as megvolt. 7-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva és elektronikusan tartjuk az árószavazást. Megnyitom. Zárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Akkor áttérünk a hatos napirendi pontra. Egy szóbeli választ igénylő kérdés az EU kereskedelmi megalapodásainak kereskedelemről és fenntartató fejlődéséről szóló fejletei. Egy elektronikus szavazás. Megnyitom. Zárom. Szinte egyhangulag elfogadtuk. Ez volt a rövid szavazókör. Akkor áttérünk a hetes pontra. Címe a jogalkotás minőségének javításáról szólózó intézményközi megállapítás értelmezése és végrehajtása. Április 13-án 2016-ban döntöttek erről, és számos új elemet tartalmaz, és sok politikai kihatása is van. Mielőtt átadom a szót az előadónak, még röviden említeném, hogy az intézményközi megállapodás még nincsen kész, és pedig a külső dimenziók tekintetében. És ezekről már több mint másfél éve tárgyalunk különféle soros tanács elnökséggel, és a tanács eddig még nem hajlandó a Lisszaboni szerződés által kapott jogunkat elfogadni. Például. Tehát, hogy átfogó módon információkhoz jussunk. Egy kereskedelmi megállapodás egész élet tartamára. Tehát, hogy nincsen mandátumunk hogy igazából a különféle szakaszokat végigjárjuk egészen a végrehajtásig. Tehát felmerülnek itt például a mandátumok automatikus átruházásának kérdései, ezt a tanács elutasította, vagy pedig itt van az a kérdés, hogy nem lehet ideiglenesen alkalmazni megállapodásokat, amíg a parlament nem szavazott. Tehát rengeteg dolog van, amelyek nyilvánvalóak, és uh, itt a tanácsban, is, itt, itt a szakbizottságunkban is, ezeket a tanács nem fogadta el. Ez pedig egy nagyon sajnálatos helyzet. Tehát a tárgyaló csapat már azon gondolkozik, hogy az Európai Bírósághoz forduljunk-e, amennyiben a tanács nem tárgyal elfogadható módon. Van egy apróság, amely nagyon felidegesített, tehát a mandátumokhoz való hozzáférés tekintetében. Tehát kértünk egy mandátumot a Marokkóval folytatott tárgyalásokhoz, ami igazából egyszerűen nem lehetne vita tárgya a szerződés alapján. Kapok egy levelet, és az van benne, hogy éppen tárgyalunk, és amíg nem világos a mechanizmus, addig nem kapjuk meg a mandátumot. Ez egy pofátlanság. És nagyon-nagyon nem diplomatikus módja a dolgoknak. Tehát ez a rész még tehát nem záródott le, de a másikat már sikerült végre is hajtani, és a előadónk, Vencen úr, ehhez szeretne most röviden hozzászólni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, önök közül néhányan bizonyára tudják, hogy jelen pillanatban egy új intézményközi megállapodáson dolgozunk. Ezzel szeretnénk a jogalkotási eljáráson javítani, és javítani az intézmények közötti együttműködést is. A parlamenten belüli munka elsősorban az AFKO-ban és a Júriban zajlik ezzel kapcsolatosan, de vannak nemzetközi megállapodásokat érintő kérdések, a parlamentnek itt vannak kötelezettségei és jogai is, ami a harmadik országokhoz fűződő viszonyt illeti, ezeket a kötelezettségeket és jogokat a szerződések szabályozzák. Hogyha a parlament és az INTA szakbizottság is komolyan kívánja venni a feladatait, akkor ezekre mind-mind oda kell figyelnünk. Két aggályom van, az egyik a kötelezettségekre vonatkozik. Számomra prioritás az, amikor a parlament jóváhagyását sajnálatos módon más intézmények magától értetődőnek tartják. A szerződésekben le van fektetve, hogy az Európai Bizottság az EU részéről tárgyal a harmadik országokkal, és ilyen esetben az Európai Parlament hozzájárulását adja a tárgyalási eredményekkel kapcsolatosan, vagy pedig elutasítja a megállapodást. Malmström biztos asszony szavát adta, hogy a parlament jogát megőrzi ezzel kapcsolatosan, de hát ez a szerződésekben lefektetett joga a parlamentnek, és ezt tiszteletben kell tartania a, külső, a külügyi szolgálatnak, és sajnálatos módon többször is láttunk olyat, hogy az Európai Bizottság megkerülte a parlament ezen jogosítványát, és átmenetileg alkalmazni kezdte az adott megállapodást, mielőtt a parlament hozzájárulását adta volna. Ilyen esetekben nincs olyan határidő, amikor felfüggesztenék adott esetben az adott megállapodást. Az Európai Bizottság például Norvégiával is kötött ilyen megállapodást, és hasonlóképpen járt el ezen megállapodás esetében. Az Európai Parlamentnek Norvégia esetében például nagyon határozott véleménye volt. 2013-ban állásfoglalást fogalmaztunk meg, amelyben arra szorítottuk fel, hogy az Európai Bizottság lépjen a tettek mezejére. Az Európai Bizottság azonban semmibe vette az Európai Parlament véleményét, és megállapodott a Norvégiával, Norvégiával az egységes gazdasági térségről. Az Európai Bizottság ezen túlmenően úgy döntött, hogy átmenetileg alkalmazza megállapodásban foglaltakat, ami, ami sajnos feleslegessé tette a parlament hozzájárulását. Sajnálom, hogy az Európai Bizottság nem veszi komolyan az Európai Parlament jogait. A biztosok, a tanács, a külügyi szolgálat is sajnos semmibe vett a parlament jogait. A következő aggályom a tárgyalási mandátummal kapcsolatos. Ahogyan a kollégák is tudják, az Európai Bizottság közzétette a mandátum tervezetét a harmadik országokkal kötendő megállapodásokkal kapcsolatosan, azonban a végső formájában a mandátum nem mindig hozzáférhető a parlament számára. A szerződések 208-as eh, cikke értelmében a parlamentet azonnal és átfogóan tájékoztatni kell a harmadik országokkal kötendő megállapodásokról szóló tárgyalások eredményeiről. A tárgyalási mandátum megosztása hozzáférhetővé tétele a parlament számára részét képezi ennek. Várom, hogy a többi frakció hogyan gondolkodik ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, mondja az elnök. Ki szeretne hozzászólni? Emma? Tessék. Köszönöm szépen. Az LKR úgy gondolja, hogy a szabályozási környezet javítása elengedhetetlen a versenyképességi agenda szempontjából, és nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági előnyöket és a gazdasági növekedést maximalizáljuk Európában. Ehhez arra van szükség, hogy a bizottsággal való együttműködés hatékony és gyümölcsöző legyen. Üdvözöljük a javulást, ami ezen a téren történt, ezen túlmenően Nagyra értékeljük az Európai Bizottság erőfeszítéseit az átláthatóság növelésére, valamint a szakbizottságunkkal való együttműködésre. Örülnénk, hogyha ugyanezt a megközelítést alkalmazná a tanács is, és a tanács is ilyen erőfeszítéseket tenne. Szükség lenne, hogy, jobb le, hogy javuljon a koordináció a jogalkotási munkában, a jogalkotási javaslatokkal kapcsolatos munkát szinkronizálni kellene, Továbbá a parlamenti ajánlások és a tanácsban a megállapodás elfogadását is összhangba kellene hozni egymással. Emellett javítani kell a kereskedelmi megállapodásokat kapcsolatosan az összes érintett fél meghallgatását, és persze elég időt kell hagyni hogy a váratlan események, e, váratlan események esetén is tartani tudjuk a menetrendet. Nagyon fontos, hogy a jobb jogalkotással kapcsolatos munkák során a KKV-kat is szem előtt tartjuk. Az európai szabályozás sokszor olyan megoldásokat nyújt, amelyek nem tudnak minden szereplőre egyformán előnyösen hatni. Nagyon fontos, hogy a KKV-kra háruló terheket könnyítsük, egy eredmény alapú politikát kell kialakítani, ahelyett, hogy szigorú szabályokat hoznánk. Ugyanezt a, az elvet kellene alkalmazni a kereskedelmi politikában is, jobban oda kell figyelni a KKV-kra. Egyébként az LKR továbbra is elkötelezett a szubszidiaritás és arányosság elve mellett, és az EU-nak azokra a területekre kell összpontosítani, ahol hozzáadott értéket tud teremteni, ahelyett, hogy feleslegesen cselekedne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helmut. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek a bevezetőt. Úgy gondolom, hogy a jobb jogalkotás nagyon fontos kérdés, főként, hogyha a nemzetközi jogi szerződésekről, megállapodásokról beszélünk. Két dologra térnék ki. Ezek nagyon aktuális kérdések. Az egyik a tárgyalásokkal kapcsolatos átláthatóságot illeti, mégpedig mindenféle részéről. Más szóval, hogyha a tanács felkéri a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy mandátumot, és az Európai Parlament állásfoglalást készít egy adott témában. Például a nemzetközi kereskedelem témájában, de példaként említhetném bármely másik szakbizottságot is, akkor már a közös munkafolyamat során világosan ki kell mondani azt, hogy már ez, ennek a szakasznak és átláthatónak kell lennie. Elfogadhatatlan az, hogy a Mercosur tárgyalások esetében sokkal alacsonyabb az átláthatóság a tárgyalásokkal kapcsolatosan, mint amit elértünk a tip kapcsán és más egyéb megállapodások kapcsán, amikor nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy hozzáférjük az információkhoz. A Mercosur esetében az eddigi tárgyalási eredmények hozzáférhetetlenek a számunkra. És ez megengedhetetlen. A kérdés tehát az, hogy a jogalkotásban a priori jogilag hogyan tudunk a három intézmény között javulást elérni. Egy második aspektus, amelyet szintén szeretnék megemlíteni a következő. Hogyha a civil társadalommal, a szakszervezetekkel, akár az üzleti körökkel is konzultációt tartanak, akkor az üzleti szereplők érdekes módon mindig jelen vannak, a civil társadalmat viszont nem mindig hívják meg. Úgy gondolom, a jobb jogalkotás kapcsán el kell gondolkodnunk azon, hogyan tudunk struktúrákat és mechanizmusokat teremteni, amelyek az európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottságának az érdekeit is szolgálják, és végeredményben az Európai Parlamentét is. Azt kellene tehát követelnünk, hogy az Európai Bizottsággal együtt dolgozzunk ki, dolgozhassunk ki egy olyan mechanizmust, amely az említett struktúrákat is integrálja a tárgyalásokba. Ezt nagyon fontosnak tartanám, a nyilvánosságra való tekintettel is, főként ami kereskedelmi megállapodásokat illet, illetve akár társulási egyezményeket is. Úgy gondolom, hogy a jobb jogalkotás területén még nagyon sokat teendünk. Ha azt akarjuk, hogy a polgárok is a magukénak érezzék az Európai Unió által folytatott politikát. Köszönöm. Alicia? illustrato sia dal relatore sia dai Igazából kevés dolgot tudok csak hozzátenni ahhoz, amit a jelentéstevő kollega elmondott. Nagyon sok mindenben osztozunk a véleményén a frakciónkban, és a SND mindig is nagyon kategorikusan fogalmazott a transzparencia kérdésében. Úgy gondolom, hogy egy sor dolgot valóban megváltoztatott, felvizsgálta az Európai Bizottság, ezt el kell ismerni, de ugyanakkor a tanács ellenáll, és ez megnyilvánul az eljárásokkal kapcsolatosan, amelyben érintett a parlament, ebben érintett tehát a parlament. Ugyanakkor arra van szükség, hogy az Európai bizottsági is aktíva fellépjen, ő szavatolhatja az új szellemiséget, az új eljárás módozatokat azért, hogy az eljárás minden mozanatában érvényesüljön, és első lépésben a parlamentnek is lépnie kell. Tehát a bizottságnak aktívnak, sőt proaktívnak kell lennie. Egy. Kettő, azon felül, ami már elhangzott a kollégák részéről, nagyon lényeg az, hogy a lényeges az, hogy a parlament is a tárgyalás folyamatában jelen legyen. Ez természetes persze az első fázisban, de ugyanígy a végrehajtásban is, és a nyomonkövetésben is. Erről már beszéltünk, aláhúzzuk azt is, mennyire fontos, hogy az Európai Bizottság is bevonja a parlamentet ebbe a folyamatba. Így módon nyilvánulhat meg az Európai Parlament, és járulhat hozzá a nyomonkövetéshez, a monitoringhoz. Vannak olyan fejezetek, amelyek korábban kevésbé voltak fontosak, most viszont az előtérbe kerültek, ilyen a fenntartható fejlődésnek a fejezete, éppen ezért még inkább oda kell figyelnünk a végrehajtásnak, az mikortjában és a monitoring tevékenységben. Úgy gondolom, hogy e tekintetben átláthatóbbnak kell, hogy fellépjünk. Köszönöm szépen. Akkor most a bizottság kap szót. Lohan, Johanna Leszcsuk. Igen, ez nagyon kedves volt. Köszönöm szépen, hogy meghittek a bizottságot, hogy kommentálja az esetet. A jobb jogalkotásról szóló intézmény közi megállapodás nagyon fontos. És pedig azért fontos, mert segíti a jobb együttműködést, és segíti a jobb eredmények kialakulását is. Azonban szeretném aláhúzni, hogy az intézmények közötti viták tekintetében egy eh, három oldalú felállás van. És eh, ahogy eh, ez az 50-es cikkében a megállapodásnak található. említeni még a 40-es cikket, amelynek értelmében a technikai megbeszélések most zajlanak, és nagyon lényeges a viták eredményeiről úgy szólni, hogy nagyon nehéz információt megosztani a nemzetközi tárgyalások alatt. December 12-én lesz egy politikai leltár Strasbourgban, ahol közös intézmény közi kötelezettségvállalásainkat teljesítjük azzal, hogy leltárt tartunk. Most pillanatnyilag ennyit tudok elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem vagyok biztos, hogy megállapodás van abban, hogy december 12-én minnyáján leltározunk. Az észt miniszterrel is tárgyaltam, és elképzelhető, hogy karácsony előtt az utolsó héten, tehát 18-án vagy 19-én lehet egy ilyen megbeszélést a Strasbourgban, több okból kifőleg is valószínűtlen. Másodszorban a tartalom tekintete, mint van egy jó gyakorlat az INTA szakbizottságban. És éppen ezért úgy gondolom, hogy a bizottságnak támogatnia kellene ezt a gyakorlatot. Van egy világos kijelentésünk, hogy igazából nem fogadunk el semmi olyan megállapodást, amelyben felelősségünk van, amíg nem kapunk megfelelő információkat. És most szeretném, hogyha erre a szintre jutnánk minden szakbizottságban, a parlamentben. Nagyon szépen köszönöm, és most Bencen úr, elnök úr, egészen rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, hogy részt vettek a mai vitán, és szeretném megköszönni a kommentárokat, megjegyzéseket, ezeket magammal viszem és beépítem az anyagomba. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Köszönöm. Természetesen reméljük, hogy előre haladhatunk ebben az ügyben. Említettem, hogy technikai megbeszélésről van szó. És az észt elnökséggel kapcsolatban van javulás a rendszerben. Most pedig január 26-án tárgyalunk, és a módosítók határideje is ez a nap lesz, és február 20-án szavazom. Köszönöm. Ezzel a 7-es napirendi pontot befejeztük, és akkor áttérünk a 8-as napirendi pontra, és szeretném meghívni a szingapúri ipari minisztert, hogy fáradjon ki hozzám. So, item pont. Az első eszmecsere az EU-Szingapur szabadkereskedelmi megállapodásról. Ez a szabadkereskedelmi megállapodás már egy ideje megkötöttük, és eljutott az Európai Bíróságig, és elég sokáig tartott a bíróságon is, hogy döntés szülessen. Nagyon sok kérdésben döntöttek, néhány kérdés a parlamentet felmást a bizottság, főleg az a kérdés volt, hogy mi az EU egyedüli kompetenciája, és mik a vegyes kompetenciák. Május 16-án megszületett egy ítélet az Európai Bíróság részéről, és azután pedig világos, hogy mi az EU kompetenciája, és mik a vegyes kompetenciák általában igazából minden csak európai kompetencia. Ide tartozok a munkavállalói jogok, de van kettő elem, a portfólió, portfólió beruházások, és hogyha nincsen honi orvoslás, jogorvoslás, akkor lehet vegyes kompetencia de azért eléggé nagy eltérés lehet az értelmezésben. És mi itt a parlamentben figyelemmel kísérjük azt, hogy eh, részre bontsuk a portfólió beruházásokat és a vitarendezési mechanizmusokat. Világosra tettük az állásfoglalásunkban, az Új-Zélanddal és Ausztráliával folytatott tárgyalásunk mandátumában is. Ezt megoldottuk, és most egy kicsit több időnk van, hogy a megállapodás tartalmára koncentráljunk, és hogy felmerülő kérdéseket megválaszoljunk. Ennek érdekében nagy örömmel szolgál, hogy üdvözölhetem mellettem a kereskedelmi és ipari minisztert Szingapúrból, Sing Ant, és most át is adom a szót 10 percre. Parancsoljon! Köszönöm. Lange úr, ezt a kedves bevezetést, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hogy a kereskedelemről beszélhetek, illetve az eu szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról. Regionális és globális témáról van szó. A kereskedelem egyre inkább átpolitizálódik. A, azt látjuk, hogy számos országban nacionalista felhangok hallhatók. A hagyományos üzleti struktúrákat a technológia felborítja. És főleg amikor a globális kereskedelem, a globális növekedés mögött kullog. Ez egy nagy kihívás. A megoldás nem az, hogy lezárjuk a piacainkat, a megoldás az, hogy megpróbáljunk profitálni a globalizációból. Ugyanúgy gondolkodó partnerként az Európai Unió és Szingapur is támogatja a multilateralizmust, a nemzetközi kereskedelmet és a nemzetközi jogot nemzeti szinten is szoros partnerek vagyunk a multilaterális együttműködésben. Ragaszkodunk a WTO-hoz, a fenntartató fejlődési célokhoz, a klímaváltozásról szóló Párizsi Egyezményhez, az emberi jogokhoz és az ILO-ban vagyó együttműködéshez. A kereskedelem mindkettőnk DNS-ében benne van. A 19. században kezdődött Ázsia és Európa között a nagyobb kereskedelem. Nálunk eléggé mélyek a vizek, jók a kikötők, és a kereskedelmi utak közepén fekszünk. Éppen ezért Szingapur nagyon kedvező helyzetet foglalt el. Ennek köszönhetően a kereskedelmi mérlegünk a GDP-nk három és félszeresét teli ki. A kereskedelemnek köszönhetjük prosperitásunkat. És 21 szabadkereskedelmi megállapodást kötöttünk 32 országgal a Törökországgal kötött szabadkereskedelmi megállapodás, az FTA októberben, a hongkongi novemberben lépett hatályba, a ratifikációjuk pedig úton van. Sajnálatos módon az Egyesült Államok eh, a TTP megállapodásokból visszavonult, de a megállapodásokat eh, fog, folytatjuk a többi partnerünkkel. Szingapur a regionális átfogó partnerség érdekében is tevékenykedik, és új partnereinkkel is tárgyalunk, mint Sri Lankával és az Eurázsiai Gazdasági Unióval. Az EU tekintve a kereskedelem, a az 1957-es alapítás óta alapvető fontosságú volt, és az évfordulón emlékeztetünk arra, hogy a római szerződések természetesen gazdaságpolitikáról szólnak, azonban a kereskedelem és a prosperitás témájáról is. Jelenleg az Európai Unió 30 8 FTA-t kötött 67 partnerországgal, olyan országokkal, mint Japán, Mexikó, a Mercosur, Chile, Ausztrália és Új-Zéland. A jelen politikai klímában biztató, hogy az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker szeptember 13-án kihangsúlyozta a kereskedelem politikai jelentőségét. A világ második legnagyobb gazdasági hatalmaként az Európai Unió üdvözli a kereskedelem liberalizációját. Mi is mindig üdvözöltük ezt. Szingapur kész arra, hogy az Európai Unió partnere legyen. Szingapur, nemzet, eh, Szingapur természetes partner ennek a régiónak. Nem véletlen, hogy eh, Szingapur volt az első ASEAN tagállam, amelyel az Európai Unió 2009-ben szabadkereskedelmi megállapodást kötött. Ez pedig eh, első lépése lehet egy EU-ASEAN szabadkereskedelmi egyezménynek. Ennek eh, érezhető hatása és eh, nyeresége lenne számos vállalatnak. Ez pedig azt jelenteni, hogy több lenne a kölcsönös beruházás. A vállalatok élvezhetnék a preferenciális vámtarifákat, hozzáférhetnek a piacokhoz, áruk, szolgáltatások tekintetében. És ide tartozna például a kölcsönös szerzőjogok védelme is. De természetesen úgy, hogy védjük a leggyengébb tagjainkat, és a fenntartató fejlődést szolgáljuk. Ez ezért a környezetről és a munkaerőről szóló fejezet egy nagyon erős fejezetet képvisel. És a fenntarthatóság biztosítása, a természeti kincsek fenntartató kezelése ugyanilyen fontos. A szabadkereskedelmi megállapodásunk a tagállamok és az EU szintjén is megnöveli a kereskedelmet az Európai Unió Szingapur harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere, és a kereskedelmi mérlegében a 10%-kal részesül. És a szingapúri szabadkereskedelmi megállapodásokban foglaltak 25%-a az Európai Unió érinti. Az Európai Unió összkereskedelme nének egy harmada az ázsiai régióba irányul. Pillanatnyilag az Európai Unió Oroszország, Japán és Norvégia el, előtt a legfontosabb külföldi beruházók között van. 13 ezer európai vállalat van Szingapurban, és számos európai kultúrintézet is ott van, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a szingapuri kulturális életet gazdagítsák. Azonban többet is tehetünk főleg jövőre, amikor uh, Szingapur lesz az ASEAN soros elnöke. 2018-ban Szingapur arra fókuszál majd, hogy az ASEAN-t egy uh, innovatív, uh, ellenálló térségé tegye. Az ASEAN megválaszolhatja a kihívásokat, és a jövő lehetőségére szeretnénk építeni a kereskedelem könnyítésére, a digitális gazdaságra, az e és az innovációra fogunk koncentrálni. Emellett az ASEAN országok jelentős piacot is képviselnek, hiszen a világ leggyorsabban növekedő piaca voltunk. 2016-ban 4,9%-kal nőtt a gazdaság, és a szakemberek azt mondják, hogy 5,2 százalékos lesz a növekedés az elkövetkezendő években. Szá, tehát az ASEAN-ban 600 milliós lakosság van, és a világ legnagyobb gazdaságai közé tartozunk. Az Európai Unió harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere Európán kívül. Az ASEAN nagyon lényeges hálózatokkal rendelkezik, és szabadkereskedelmi megállapodásokkal Kínával, Új-Zélanddal, Indiával, Japánnal. Bizakodunk, hogy óriási lehetőségeink lesznek, hogy régió-régió együttműködés növekedni fog. Az Európai Unióval között szabadkereskedelmi megállapodásunk elég hosszú ideje úton van. 2012-ben kezdtük, 2014-ben zártuk le, és Szingapur pedig azonnal megújította a szükséges fejezeteket, és a megalapodás most így ratifikációra kész. Tárgyalunk az érintettekkel, és várjuk, hogy az Európai Unió is ratifikálja a szabadkereskedelmi megállapodást. Elsődleges érdekünk az, hogy minél hamarabb ratifikálásra kerüljön a szabadkereskedelmi megállapodás, hogy minél hamarabb profitálassunk ennek az áldásából. Köszönöm szépen, hogy meghallgatnak ma, és szoros kapcsolatban maradunk. Akik pedig Szingapurba jönnek, remélem, hogy nem sokára találkozhatunk, és folytathatjuk tárgyalásainkat. Köszönöm. Minister, thanks a lot. Miniszter asszony, köszönöm szépen ezt az átfogó áttekintést. És most a szingapúri állandó jelentéstevőnket David Martint kérném meg, hogy kommentálja a dolgot a saját szempontunkból. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a miniszterasszonynak, hogy eljött hozzánk. Köszönöm az által elmondottakat, és nagyon örülök annak, hogy végre a tartalmi kérdésekről is beszélünk, és nem csak a folyamatról, ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti. A, mielőtt azonban rátérnék a, keres, a tartalmi kérdésekre, hagyd mondjam el azt, hogy a mai vita nem jelenti azt, hogy a ratifikációs folyamat elindult, hiszen az elnök úr is elmondta, hogy az Európai Bizottság javaslatot tett ugyan a megállapodásokra, két különböző megállapodásra tett javaslatot, a tagállamoknak még véglegesíteniük kell a szövegeket. Remélhetőleg sikerül mielőbb dűlőre jutni ebben a kérdésben, és remélem, hogy az Európai Bíróság kapcsán is sikerül megoldani a problémákat. Remélem, hogy a bizottság is tudja jelezni, hogy hogyan látja a folyamatot a maga részéről. A tárgyalásokat 2012-2013-ban zárták le. Amikor elkezdődtek a tárgyalások, akkor az Európai Bíróságnak, az Európai Uniónak nem volt tárgyalási mandátuma a beruházásokra vonatkozólag, ezért azt kértük, hogy legyen az ISDS fejezet a beruházásokra vonatkozólag, a szingapúri fél beleegyezett, megszületett a fejezet, azonban amíg Mire lezárult a folyamat, addigra már nem akartuk az ISDS-t, és a szingapúri féltől azt kértük, hogy fogadjanak el egy másik megoldást, és ezt el is fogadták. Úgyhogy én elhelyütt azt mondanám, hogy köszönöm a szingapúriaknak a, a rugalmasságot és a türelmet. Hogyha még a Brexitet is figyelembe vesszük, akkor láthatjuk, hogy hatalmas változások történtek, amióta tárgyalások elkezdődtek. Szingapúr az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk az ázsiai országok körében. A saját hazámat is említeném. Szingapur viszonylag kis ország, viszont Franciaország és az Egyesült Államok után a legnagyobb piaca a skót viszkinek. Ez nem azért van, mert a szingapúriak rengeteget isznak, hanem azért, mert nagy tiszteletben tartják a hagyományokat. A miniszterasszony már említette néhány előnyét a megállapodásnak, hadd említsek én is röviden öt dolgot. Először is a megállapodás megszünteti a vámokat rengeteg termékre vonatkozólag. 2006 óta már 31%-kal nőtt a kereskedelem Szingapúrral, ezek 2016-os adatok egyébként. Mindannyian nyertünk tehát a vámok csökkenésével. Másodszorban szinte az összes akadályát megszünteti a megállapodás a kereskedelmnek és a szolgál, szolgáltatásoknak, főként a telekommunikációs és, ke- és közlekedési ágazatban. A parlament szempontjából ez egyfajta CETA plusz, mert nagyon pozitív változásokat hoz a szolgáltatások területén. A szingapúriak aztán beleegyeztek abba is, hogy védelmet nyújtanak a 196 földrajzi eredet megjelölés számára. Ez nagyon fontos a mi szempontunkból, sőt, nagyon, nagyon, nagyon sokat nyerünk ezzel, mert a szingapúriak a maguk részéről nem élnek ezzel a lehetőséggel. Tudom, hogy az amerikaiak nyomást helyeztek Szingapúrra, hogy ne fogadják el az Európai Unió álláspontját ezzel kapcsolatosan, ezért is rendkívül hálás vagyok, hogy ellenálltak a nyomásnak. Negyedsorban az ISDS most már egy beruházási bírósági rendszer váltotta föl, ami a CETA-hoz képest előrelépést jelent, tehát itt is használhatjuk a CETA plusz kifejezést, és végezetül van egy fenntartható fejlődésről szóló fejezete is a megállapodásnak, ami többek között arra is kitér, hogy lesznek találkozók egy grémium keretében, lesznek kormányzati konzultációk, lesz egy szakértői panel, tehát a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet rengeteg rendelkezést tartalmaz, ez mind nagyon fontos. Azonban azt is meg kell említeni, hogy csak 8 főbb ajánló rendelkezést valósított meg Szingapúr, remélem, hogy a fennmaradó három esetében is megteszi ugyanezt. Reméljük, hogy mielőbb sikerül a parlamenttel elfogadtatni ezt a megállapodást. Meg is adom a szót most a többi kollégámnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, és hát így karácsony előtt ez tényleg a remény ideje. Pabrix úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, nagyon örülök, hogy itt van, és hogy itt üdvözölhetjük. Melegen üdvözöljük ön, önt a viszonylag hideg Brüsszelben. Remélem, hogy a néppárt nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy mennyire örülök ennek a nagyon jól előkészített szabadkereskedelmi megállapodásnak az EU és Szingapur között. Szingapur mindig megbízható jó partnere volt az Európai Uniónak. Úgy hisszük, hogy ez a kereskedelmi megállapodás mielőbb meg kell, hogy köttesse, Egyébként elnézést kérek azért, hogy az Európai Unió részéről ennyit késlekedtünk, de ahogyan valószínűleg ön is tudja, hogy nem egyszerű ennyi tagállamot leültetni egy tárgyalóasztalhoz. Néha időbe telik, hogy megállapodjunk, de időnként sikerül ez, sikerül ez a mutatvány. Mi a néppárt részéről kiállunk a megállapodás mellett. Úgy gondoljuk, hogy előnyöt, előnyt biztosít mindkét részes fél számára, és köszönöm még egyszer, hogy itt van, és nagyon várjuk, hogy végre hatályba lépjen ez a megállapodás. Köszönjük szépen, Emme McLarkin. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, miniszterasszony, nagyon örülök, hogy itt van. Köszönöm én is a magam részéről, hogy ilyen türelmesek voltak az EU-val, és az EU rendkívül bonyolult eljárásaival szemben. Mindig is támogattam ezt a kereskedelmi megállapodást, és még egyszer mondom, örülök, hogy itt van ma. Remélem, hogy mindenki, aki a bizottság és a tanács részéről interneten követi az ülést, végre veszi az adást, és megérti, hogy mennyire fontos a mi számunkra az, hogy ez a megállapodás végre megszülesen és hatályba lépjen. LKR-ként Mindenképpen ellenezzük azt, hogy újra kezdődjenek a tárgyalások bizonyos pontokkal kapcsolatosan. Van, aki ambiciózusabb szeretne lenni, például van, aki máshogy gondolkodik, mint eltérően gondolkodik a ö, megállapodottaktól, de úgy gondolom mindent meg kell tennünk, hogy mielőbb hatályba léphessen ez a megállapodás. Úgyhogy óva intenék attól, hogy megnyissunk bizonyos fejezeteket újra. azon is el kell gondolkodni, hogy ha még tovább húzzuk az időt, akkor az nyilvánvalóan nagyon rosszul fest Szingapúr szempontjából, és a kérdésem az, hogy milyen gyakorlati hatása lenne ennek Szingapúra nézvést. A bizottságtól is kérdeznék. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy népszerűsítse a megállapodást, mit tesz annak érdekében, hogy a tagállamok körében népszerűvé váljon ez a megállapodás, ez az egyezmény, és mit tesz azért, hogy mielőbb hatályba léphessen? Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, miniszterasszony, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a körünkbe a mai napon. A tárgyalások, a megállapodásról Szingapurral. Ugye 2014-ben léptek előre időközben a bírósághoz fordultunk, és feltetett az a kérdés, hogy milyen hatáskör, milyen kompetencia nyilvánul meg a tagállamok javára megállapotáshoz esik szó, de hát ez így nagyon zavaró, mert hogy még nem készült hatás tanulmányt a megállapodásról, csak egy az EFTA-ról és az efsa született ugye értékelés 2009-ben, és hát nagyon-nagyon sokszínűek az érintett országok, és egyáltalán nem ugyanaz a helyzet Szingapur esetében, mint majd Malázia esetében. Tehát ugyanakkor a, a különbség ezen országok között, mint Észországé és Németország között. Továbbá elmondható az is, hogy 2009 óta rengeteg minden zajlott, akkor, amikor a hatástanulmány publikálásra került 2009-ben, akkor még épp, hogy csak kiláboltunk a pénzügyi szektor válságából, és még csak ott tartottunk, hogy a következtetéseket próbáltuk levonni, hogy miből is adódott a pénzügyi válság. Például a szabályozásra utaltunk. Tehát e tekintetben nagyon szeretném, hogyha születne, és beszélnénk arról az elemzésről, amely a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik. Meghatározó fontosságú megtudnunk azt, hogy milyen hatása lesz ennek a megállapodásnak, mind az Európai Uniónak pénzügyi stabilitására, mind pedig Szingapúra, mint hogy egy kulcspartnerünkről van szó. Nagyon sokat fektetünk be a régióba, és Szingapúr a maga részéről pedig az egyik legnagyobb befektetője az Európai Uniónak. Következésképpen egy szabad kereskedelmi megállapodás, egy méreható és és és felülvizsgált megállapodások hatalmas befolyása lehet a gazdaságunkra, a társadalmunkra. Ezen kívül van egy másik kiemelendő szempont is. A hatás tanulmány ugye ki kellett volna, hogy térjen, ki kellene, hogy térjen a jogalkotási eszközökre is. Továbbá kérdezem azt, hogy milyen fajta jogalkotási eszközökre van még szükség ahhoz, hogy a pénzügyi stabilitásunkat biztosítsuk. Az együttműködés a szabályozás tekintetében mindenképpen a demokratikus ellenőrzés hatája előtt kell, hogy kialakuljon. Nos, kérdezem, milyen fajta védelmet élveznek a befektetők? A bíróság kimondotta, hogy a tagállamoknak előjogai vannak e tekintetben. Az tény, hogy hogy múlt héten a plenáris ülésen szó esett arról, mert biztos asszony mondotta, hogy ellenőrzések születnek majd azért, hogy meg lehessen határozni, hogy milyen jogalapja van a megállapodásoknak, még pontosabban, tehát nem szabad, hogy itt egy olyan nyitott fejezet maradjon, amely állandóan napirenden marad. Vajon szükséges ebben a megállapodásban szerepelnie azon alapelveknek, amelyek a befektetéseinket védelmezik, és amelyek lehetővé teszik az ellenzésnek a megfolyósítását. Of course, here... Köszönöm. Péter is itt van, és ő is ad néhány választ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy eljött. Nagyon sok mindent hallottunk, és alapvetően úgy gondolom, hogy az elmúlt három évben egy kicsit akadoztak a tárgyalások, és ez mm, eléggé nehéz helyzetbe helyez minket, amikor átvizsgáljuk a megalapodás tényleges tartalmát. Természetesen e, egy óriási demokratikus vita zajlott arról, hogy Európában hogy alakuljon a kereskedelmi politika. Köszönöm a türelmét, köszönöm a expozéját. Hogyha most a megállapodásról beszélünk, akkor van néhány elem, amelyre nem koncentráltunk annyira, de amivel mégiscsak foglalkoznunk kell. A legfontosabb eh, például a munkahogyi jogok és az ILO konvenciók ratifikációja. Tudjuk, hogy Szingapur három alapvető munkaügyi normát nem ratifikált, és az egyik a 87-es, a gyülekezési szabadság és a társulási szabadság. Ezen kívül a szakszervezeti mozgalom is nagyon kritikusan látja a szakszervezetekről szóló törvényt, a szervezkedési jogot és a társas társulási jogot. Nem tudom, hogy a fennmaradó időben van-e esély arra, hogy ratifikálják ezeket az ILO ajánlásokat, és hogy a fenntartatósági fejezetbe ez még bekerülhet-e. Számomra ez kulcsfontosságú, nem csak a Szingapurral összefüggő kapcsolatokban, hanem egyáltalán az EU, Szingapur és a globális kontextusban is. Tehát látjuk az, hogy a globalizáció nem ismer országhatárokat. És itt a parlamentben támogatjuk a multilateralizmust, és szorgalmazzuk a globális kormányzást, a kereskedelmi megállapodásokat, de szükség van arra, hogy a nemzetközileg elismert munkahogyi normákat betartsuk ezek alapján. Egy kicsit aggódom, amikor látom, hogy az ILO szakértői információt kértek Szingapurtól, hogy hogyan tartják be a munkahogyi normákat. A szingapúri kormány pedig abszolút figyelmen kívül hagyta az ILO kérdéseit. Tehát szerintem mindenképpen erősíteni kellene a párbeszédet abban az időben, ami még fennáll, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás fenntartható fejlődésről és munkajogokról szóló fejezete is megfelelő hangsúlyt kapjon. Köszönöm, köszönöm szépen. Imma? Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én is szeretném hangsúlyozni a köszöneteket miniszterasszony irányába. Tudjuk azt, hogy az önök kormánya több hónap óta foglalkozik intenzíven ezen kérdéskörrel, tudjuk, hogy késedelmek is kialakultok, és hát egy pár dolog fel, probléma, vagy kérdés, nyitott kérdés felhalmazódott, világos, hogy ennek belső meghatározó okai voltak, de az a véleményem, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy a bíróság elmondja azt, hogy melyek is a pontos megvilágításai, amelyek kaphatnak a nyitott kérdések. Most a megállapodással kapcsolatosan osztom azt a nézetet, azt a pozitív nézetet, amelyről szó esett magam is, jártam ott Szingapurban, és láttam szememmel, saját szememmel, hogy a kereskedelem fejlődéséből milyen hasznot húzott az országuk. Na most, ugye 180 ország kerül értékelésre. Kanada a tizedik pozícióban van. Márpedig Kanada nem ratifikálta a Nemzetközi Munkahogyi Hivatalnak egyetlen egy rendelkezését sem kérdéskörben, és ilyen kontextusban indultak a tárgyalások. Aztán ott van az vita rendezési új mechanizmus is. És hát ugye hangsúlyosan szó esett arról, hogy valamennyi egyezménynek az aláírására szükség van. Azzal a fejlődési szinttel, technológia szintjén, ahol Szingapúr tart. Kérdezem azt, hogy mi az, ami blokkolja önöket abban, hogy aláírják ezeket a megállapodásokat, ezeket az egyezményeket, és milyen fajta kötelezéseket választanak. And minister, now you have the chance. Miniszter asszony, most megvan az esélye, hogy reagáljon. Köszönöm szépen. És úgy gondolom, hogy néhány kérdés, néhány kommentára inkább a bizottság képviselőihez lett volna intézendő, de megpróbálok egy olyan témáról beszélni, amelyre több kommentár is, kérdés is vonatkozott, tehát a munkagyi kérdések és a fenntarthatóság kérdése. És megoszthatom a jelenlévő képviselőkkel Szingapúr megközelítését a munkavédelem és a munkai tekintetében. Nálunk a tripartit rendszer létezik, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon szoros munkakapcsolat létezik eh, a szakszervezetek által képviselt dolgozók, a munkáltatók és a kormányzat között. És a tripartizmus pedig eh, végigvonul a döntéshozatal egész folyamatán, hogy konszenzus szülessen, hogy hogyan tudjuk összehangolni a gazdasági növekedést és a munkahogyi normákat. Tehát például van egy tripartit bizottság, a Nemzeti Bérbizottság, amely a bérekről határoz és szeretnénk növelni például az idősebbek alkalmazhatóságát, a nők munkába állását, és tripartit konzultációk vannak az összes idevágó törvényekről, jogszabályokról, amelyeknek kihatása van a munkahelyekre. Tehát ez végig vonul az egész megközelítésünkön, és a parlamenti tagoktól azt várjuk, hogy nagyon szorosan együttműködjenek az Európai Unióval. Én jó magam is a szingapúri tanárszövetség tagja vagyok. És éppen így nagyon közelről ismerem a téma gondjait. Nagyon fontos, nagyon szoros konzultációkat folytatunk a munkáltatók, munkavállalók és a kormányzat között. Meg vagyunk győződve, hogy elérjük a lehető legjobb megoldást a dolgozókra. 3%-os a munkanélküliség nagyon alacsony, és a foglalkoztatási mutatóink pedig 75%-nál eh, több magasabban álltak 2017-ben. Ez pedig lehetővé teszi számunkra, hogy eh, állandóan béremelést tartsunk lé, hajtsunk végre, tehát a dolgozónk medián bérét növeljük. Ez természetesen arra is válasz lehet, amit az egyik felszólaló jelzett, hogy ez a megközelítés a dolgozók jólétét is szolgálja, és éppen ezért az emberi fejlődési index is javult az országban. Szingapúrnak jó eredményei vannak a Berri kutatások értelmében is. Tehát nagyon szoros kapcsolatban vagyunk az ilo nagyon szoros az együttműködés, és partnerei vagyunk az ilo abban is, hogy rendezvényeket szervezzen, például a munkahelyi gyakorlatokról, ami pedig a ILO egyezményeit illeti, nagyon komolyan veszük az egyezmények betartását, de ezelőtt, mielőtt csatlakozunk, megpróbálunk nagyon font, nagyon szorosan csatlakozni, nem csak a szellemhez, hanem a betűkhöz is. Tehát szeretnénk a hazai jogalkotásunkat jobban összehangolni az egyezmények tartalmával, és örülünk, hogy kapcsolatban vagyunk az ILO-val, és a tagoknak szeretnénk be is mutatni, hogy a tripartizmus, a három oldalú megközelítés hogyan járul hozzá a bérek növekedéséhez, a dolgozók jólétéhez, magasabb béréhez, az emberek foglalkoztathatóságához. Éppen ezért támogatjuk az összes ILO alapegyezményt. Köszönöm szépen, miniszterasszony, és most pedig az Európai Bizottságnak adunk szót Péter Beltnek, hiszen ő Dél-Ázsia, Új-Zéland, Ausztrália tekintetében az igazi szakember, tehát Péter. Igen, és így tovább. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszterasszony, üdvözlök mindenkit az első eszmecserén a nagyon fontos megállapodás esetében. Gondolom nem kell még egyszer megerősítenem, hogy mennyire fontos a Szingapurra kötendő szabadkereskedelmi megállapodás, ezt hallottuk. Szingapurról folytatott tárgyalásaink az első ilyen jellegűek voltak, amelyet egy ASEAN tagállammal megkötöttünk. 2007-től 2009-ig tárgyaltunk, utána bilaterális tárgyalásaink voltak, és most ez az első konkrét eredménye a bilaterális tárgyalásainknak, és remélem, hogy a többi ASEAN taggal is hasonló egyezményeket köthetünk. Reméljük, hogy az EU jelenléte konszolidálódik a térségben, a térségben Koreával van egy hasonló szabadkereskedelmi megalapodásunk. Tehát reméljük, hogy az Európai Unió ázsiai agendáját is erősíti. Átfogó megállapodásról van szó, a legmeg, legátfogóbb, amit az Európai Unió egy ASEAN tagállammal kötött. Éppen ezért választotta a biztosunk Szingapurt az egyik fontos beszédének helyszínéül, ahol az ázsiai partnereinkkel tárgyalhattunk szeptemberben, 2007. szeptemberében megállapodtunk az alapokban, és most a beruházások tekintetében, és most ezt folytatjuk. És szeretnénk folytatni a további munkákat. Mi is reméljük, hogy a megállapodás lehető leghamarabb hatályba lép, és osztjuk a szakbizottság reményeit, hogy minél hamarabb hatályba lép az egyezmény, és nagyon jó, hogy az Európai Parlament is eszmecserét tart a szabadkereskedelmi megállapodásról. A Lisszaboni Egyezmény után és a kompetenciák Európai Bíróság által történt megítélése után az Európai Parlament szerepe növekszik, és természetesen az Ausztráliával, Új-Zélanddal folytatott tárgyalásokhoz való mandátum is nagyon lényeges pont. Hiszen egy, ez a kereskedelmi megállapodások nagyon lényeges szempontja. Most véglegesítjük a szöveget, a fordításokat, előkészítjük elfogadásra, és a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel is beszélünk, a kereskedelmi megállapodások és a beruházások jövőbeli túrájáról. De már nagyon jelentős munkát végeztünk a megállapodás végrehajtása tekintetében is, hiszen szeretnénk elkészülni és pillanatnyilag már kampányolunk, előkészítjük, és az Európai Uniós érintettek remélhetőleg teljes mértékben élhetnek majd a megállapodás által nyújtott előnyökkel. Tehát bizakodó vagyok, és várom a további eszmecserét a szakbizottsággal. Nagyon lényeges témákat említettek a képviselők itt ma és most köszönöm a szót, elnök úr, köszönöm szépen, és most végezetül pedig az előadónk David Martin kap szót. Uh, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, elnök úr. Először is Emának mondom, nem igazán érvel senki amellett, hogy újra meg kellene nyitni a tárgyalásokat, a tárgyalások lezárultak, Szingapúr nagyon türelmes volt, és ha jól tudom, akkor a parlamentben senki sem mondja, hogy nyissuk meg újra tárgyalásokat a szövegről. Ami a fenntarthatósági, fenntartható fejlődésről szóló fejezetet illeti, ennek nagyon örülök, de ami Kanadát illeti, egy nagyon érett demokrációról van szó, ott is ragaszkodtunk az ILO konvencióhoz való csatlakozáshoz, illetve a ILO normák betartásához. Nyilván rövid az idő, és nem várhatjuk azt, hogy Szingapur most azonnal beleugrik ebbe, de fontos lenne, hogy, Szingapur jelezze, hogy hajlandó a három felmaradó egyezményt ratifikálni. Az önök szomszédaitól eltérően emellett Szingapurban önök nagyon elkötelezettek a jogállamiság mellett, tudható, hogy amire vállalást tesznek, azt be is tartják. Nagyon, könny- nagyon megkönnyíteni a mi dolgunkat itt a parlamentben, hogyha láthatnánk, hogy a három fennmaradó álló egyezmény esetében előrelépés történik. Ami az architektúrát életé, csak reménykedni tudok abban, hogy a tagállamok végre összeszedik magukat, és tisztában vannak azzal, hogy mi a helyzet, és megküldik remélhetőleg hamarosan a két meg, egyezmény, de ha kettőt nem is, akkor legalább egyet küldjenek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel az első eszmecsere végéhez érkeztünk. Az EU-Szingapur szabadkereskedelmi megállapodások, illetve megállapodás ügyében. Köszönöm szépen még egyszer a miniszterasszonynak, hogy itt volt és remélem, hogy az egyezményt sikerül jövő év elején ratifikálnunk. Köszönöm szépen. So, dear colleagues, next... Kedves kollégák, haladunk tovább. A kilences napi rendi pont következik. Éves jelentés a közös politika végrehajtásáról. A jelentés tevünk Szájfi asszony, tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Jelenleg dolgozom a megfogalmazásán az éves jelentésnek a kereskedelmi politika végrehajtásáról, és a mai napon pedig úgy gondoltam, hogy fontos, hogyha eszmecserét folytatunk azért, hogy megismerhessem az álláspontjaik. A kereskedelem mindenki számára 2015 2005-ben e- megszületett, és annak publikációja óta sok minden megváltozott az Európai Uniós kereskedelem politikában, a multirális területen is, a Brexitnek a következményei fényében is. Látjuk azt, hogy nagy sebességgel alakulnak át a dolgok, és a nyilvános vita során számos kérdés merül fel az Európai Unió kereskedelmi politikájával kapcsolatosan. Időközben megfogalmazódott az is, hogy szükséges a félidős stratégiának a felülvizsgálatára is, és úgy gondolom, hogy most pontos gondolatokat tudok önökkel megosztani azért, hogy javaslatokat tehessünk a későbbiek során. Első számú kereskedelmi partnerként még fokozatban kellene előre mozdítanunk a vállalataink és a polgárainknak az érdekeit. Egy igazságos, méltányos és egyenlőség alapján működő kereskedelmet kell előmozdítanunk, kulcs elveknek a figyelembe tartásával ilyen kulcsás például a kölcsönösségnek a kategóriája az egyensúlyra is utalók, továbbá az eszközökre, mégpedig azon eszközökre, amelyek a tisztességtelen versenyen veszik fel a versenyt. Mindezt összhangban az összes egyéb Európai Uniós szakpolitikákkal. Továbbá szükség van arra, hogy tovább erősítjük a kereskedelmi politikát, mert számos újabb nehézségekkel szembesülünk. Nagyon lényeges az, hogy a megállapodásoknak a tartalmát végre is hajtsuk, és az eszközeink, az Európai Uniós eszközök teljes mértékben kiaknázásra kerüljenek. Ehhez nélkülözhetetlen a kommunikáció kommunikáció megerősítése, a megállapodásokra, hogy kommunikáljunk, és az eszközeinkről a partnereink, illetve a különböző egyéb szereplők számára. Nagyon fontos az Európai Uniós képviseleteknek a szerepe is, nem csak, hogy a tárgyalás során kell, hogy aktívak legyenek, hanem főként a nyomonkövetés keretében. Az Európai Bizottság az éves jelentésén túl, amely a kereskedelmi megállapodásoknak a végrehajtásáról szól, nagyon lényeges, hogy a roadmap tekintetében is pontosan kimutassa, hogy minden egyes megállapodás hol tart éppenséggel. Tovább lépek. A nagyon lényeges az, hogy az európai alapértekeknek az érvényesülését is biztosítsa a megállapodásoknak a végrehajtása ettentikitétében a legnagyobb preferenciáknak az elve többek között, meg az SPG plusznak is kiemelendő az, hogy milyen felelősséggel bírnak a vállalkozásaink, akár a környezetvédelmi, akár pedig a, a szociális szempontok szempontjából a nemzetközi porondon. Szeretném még kiemelni az átláthatóságot, a transzparenciát, transzparenciának a kérdését is. Azért, hogy kiemeljem, mennyire fontos az, hogy az állampolgárink pontosan lássák az előnyeket és a különböző járulékos hatásait az ilyenfajta megállapodásoknak. Tehát a transzferencia nélkülözhetetlen, az Európai Bizottságnak jobban kell kommunikálnia többek között a hatástanulmányairól, illetve az elért eredményekről. A tagállamoknak pedig az a feladatuk, hogy a tagállami szinten, a nemzeti parlamentek előtt, a vállalkozásaik előtt és az állampolgárok előtt ismertessék el ezeket, ezeket az elért eredményeket, illetve szempontokat. Úgy gondolom, hogy a mai eszmecsere lehetővé teheti azt, hogy általánosságban hozzájáruljunk a továbbgondolásban, és erre valóan várom a kollégáknak a reakcióit. Köszönöm szépen, most pedig megadnám a szót az árnyék jelentéstevőknek. Jude Curtin Darling az első. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Saifi asszonynak is. Sok mindennel egyetértek, amit az imént elmondott. Azt hiszem az elmúlt év során világosá vált, hogy a közös kereskedelem pol politika az Európai Unióban egy nagyon nagy változáson megy keresztül. Nagyon nagy változásoknak vagyunk tanúi, ezek még nem zárultak le teljes egészében. Nemrégiben közzétettek egy jelentést a szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról. Ez alapot szolgáltat a további munkánkhoz abban az értelemben, hogy hogyan valósul meg a közös kereskedelempolitika helyben. Az Európai Bizottság első ízben tette közzé a végrehajtási jelentését, és hát ez a jelentés több helyütt hibás, a tartalmat illetően, a statisztikákat illetően. Lényegében egy nagyon rózsás képet fest az Európai Unió kereskedelem politikájáról, anélkül, hogy számba venné a negatív hatásokat is, tehát nem egy kiegyensúlyozott megközelítésről beszélünk fontos lenne, hogy a végrehajtás kapcsán a pozitív és a negatív hatásokat is számba vegyük. Enélkül nagyon nehéz elkerülni a pártosságot. Úgy gondolom az Európai Bizottság jelentése igencsak elfogolt. Az Európai Bizottság bizonyos sikertörténeteket ragadott ki, bizonyos ágazatokat és ágazati szereplőket illetően, de nem helyezte el ezeket a kontextusokban, nem hozta kapcsolatba például a munkahelyek megszűnésével más régiókban, más ágazatokban. Ha ezt megtette volna, akkor egy kiegyensúlyozottabb képet vázolt volna fel. Emellett az Európai Bizottság kevéssé figyelt oda a közös kereskedelem politika általános gazdasági növekedésre gyakorolt hatására is. Nem láttuk, azt, hogy az Európai Bizottság összekapcsolta volna a szabadkereskedelmi megállapodások hatását az európai gazdaság növekedésének kérdésével, ez pedig fontos lett volna. Ahogy a Szájfi asszony elmondta, nagyon fontos az, fontosak az értékek is, és az, hogy a kereskedelmi szabályaink hogyan valósulnak meg a gyakorlatban. Az Európai Bizottság végrehajtási jelentését olvasva ijesztő volt látni, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokban elfogadott szabályokat milyen kevésé ültetik át a gyakorlatba. Úgy gondolom, erről el kell gondolkodnunk. Ha Kórát nézzük példaként, az SPS a szellemi tulajdonjog, a kereskedelmi és fenntartható fejlődés témakörökben kevéssé hajtották végre a szabályokat, miközben ezek olyan témák, amelyekkel mi a parlamentben sok időt töltünk. A végrehajtásban viszont ettől eltérően nagyon nagyok a hiányosságok. Úgy gondolom tehát, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy helyben mi történik, és egy jóval kiegyensúlyozottabb látószöget kell alkalmaznunk, ami a közös kereskedelmi politikánkat illeti. Egy utolsó dolog, és ebben teljesen egyetértek Szájfi asszonynal, nagyon fontos az átláthatóság. Világos, kiegyensúlyozott módon kell szemlélnünk a saját politikánkat, csak ekkor tudjuk a megfelelő átláthatóságot biztosítani, és újjáépíteni a lakosság kereskedelem politikába vetett hitét, bizalmát és és csak így tudunk olyan kereskedelmi politikát folytatni, amely mindenkit szolgál, és nem csak néhány kevés réteget. Emma McLarkin az EKR részéről. Ján Zahradil helyett szólalok fel, aki az árnyék jelentéstevünk. Az EU stratégiai lag leginkább azt tartja szem előtt, hogy konkrét előnyöket kovácsolhasson a kereskedelmi megállapodásokból. Szingapurral, Kanadával, Japánnal kötöttünk, illetve kötünk kereskedelmi megállapodásokat. Más országokkal már régebben megkötöttük ezt a megállapodást, és nagyon fontos a végrehajtás. Tudnunk kell, hogy mik a konkrét hatások az üz, a vállalatokra, és a polgárainkra, azért, hogy tudjuk, hogy mind kell javítani például. Nagyon üdvözöljük ezt a jelentést és ezt a kezdeményezést, úgy gondoljuk ez inkább egy gyakorlatilag jellegű jelentés kell, hogy legyen, számos szakpolitikai ajánlást kell, hogy tartalmazzon. Nem lesz ez egyszerű, mert a különböző kereskedelmi megállapodások más és más területeket fednek le, és más és más jelentőségűek. A partnereink is nagyon eltérőek, nagyon különböznek egymással, mégis úgy gondoljuk, hogy néhány általános megállapítást azért tehetünk. Ez egy párhuzamos folyamat a részletes ex post értékelések mellett, ilyet utóbbit, ez utóbbit például Kóra, eh, Dél-Korea esetében végeztük el nemrég. Szeretném most elmondani, hogy az LKR frakció szempontjából mik a legfontosabbak. Először is, az EU-s vállalatok nem aknázzák ki teljes körűen azokat az előnyöket, amelyeket a szabadkereskedelmi megállapodások biztosítanak. Ez miért van így? Az EU-s vállalkozások sokszor eh, a vám visszatérítés esetében csak 70%-ban élnek a lehetőséggel, míg a partnereink 100%-osan kiaknázzák ezt a lehetőséget. Meg kellene néznünk, hogy ez miért van így, emellett fel kell hívnunk a szabadkereskedelmi megállapodások előnyére a figyelmet, kérdés, hogy milyen új kommunikációs stratégiákra és csatornákra lenne szükség. Aztán a KKV-k az EU-s exportok 30%-át adják, ugyanakkor nehézségekbe ütköznek, amikor a szabadkereskedelmi megállapodások előnyeit ki szeretnék aknázni. Az Európai Bizottság egy külön KKV-kra vonatkozó fejezetet szeretne beékelni a jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodásokba, további lépésekre is szükség lenne azonban. Sok KKV esetében például a termékeket meg kell változtatni azért, hogy azokat hozzáigazítsák az adott piac igényeihez. Emellett sokszor nagyon nehéz a külföldi piacokra való belépés az európai kkv számára az ottani nagy szereplők miatt. Fontos, hogy nagyon különböző stratégiákat dolgozunk ki, diverzifikáljuk a stratégiáinkat. A harmadik pont az Aid for Trade-re vonatkozik. A fejlődő országok kapacitását javítani kell, hogy élni tudjanak az EU-s kereskedelmi megállapodások adta lehetőségekkel. Be kell vonni ezeket az országokat a globális értékláncba, ez fejlődéshez vezet ezekben az országokban. Innovatív, megold, innovatívabb megoldásokra és szinergiákra van szükség. Ami pedig az értékalapú kereskedelmet illeti, az EU kereskedelmpolitikája értékeken alapul. Nyilván fontosnak tartjuk, hogy a partnereink tiszteletben tartsák a az emberi jogokkal, a demokratikus standardokkal és egyebekkel kapcsolatos normáinkkal, elengedhetetlen, hogy ezeket a rendelkezéseket betartassuk, de óvaintenék a szankciók bevezetésétől, és persze beszélnünk kell ezekről a fontos témákról, ezt meg is fogjuk tenni januárban a plenáris ülésen, de óvaintenék attól, hogy csak erre a témára összpontosítsunk. Várom a jelentéstervezetet, és köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönjük szépen az ELDE, a liberálisok, Dita. Köszönöm szépen. Mindenek előtt egyet értek az előadó asszonynal, amit az elején mondott, hogy teljesen megváltozott a táj, és hogy nekünk megreagálni kell erre. Tehát, hogyha figyelembe vesszük az Egyesült Államok pozícióját, nem csak a TTIP-pel kapcsolatban, hanem hogyha belenézünk, hogy mit tesznek az Egyesült Államok a világban, akkor lehetősége nyílik az EU-nak, hogy folytassa a liberális kereskedelem politikáját. Tehát szeretném felszólítani a bizottságot, hogy legyen nagyon eh, gazdaságos, legyen nagyon ambiciózus, hogy nyisson egy új piacot, és eh, meglátjuk, hogy mit tehetünk az új partnereinkkel. Tehát természetesen modernizáljuk a kereskedelmi gyakorlatot, de a jelenlegit is végre kell hajtani összességében az Európai Unió szerintem megfelelő megközelítést választott, hogy új partnereket keres, és hogy olyan országokkal véglegesíti a megállapodásokat, amelyek osztják céljainkat, hogy egy globális igazságos rendszert alakítsunk ki. Az Európai Unió prioritása hogy a multilaterális kereskedelmi szabályokat a WTO-n belül megfelelő módon végrehajtsa. Természetesen új területekhez is alkalmaznunk kell a megállapodásainkat, hiszen nagyon sok minden megváltozott a dolgok tár- tartalmában, az üzlet tartalmában, tehát alapvető fontosságú, hogy egy digitális kereskedelmi fejezetet is bevonjunk. Végzetésképpen, és szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy a vállalatok, a gazdaságunk profitáljon a dologból, a polgáraink profitáljon, de azt is tudnunk kell, hogy hogyan kommunikáljuk felé ezt, és itt szerintem még hátul kullogunk. Köszönöm szépen. Helmut Scholz a GUA nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, hogy esélyt kaptunk, hogy mélyebben betekintsünk a kereskedelmi politikába. És minden kollégát támogatok, aki azt mondja, hogy már most meg kell nézni, hogy milyen változások vannak, milyen új eszközök vannak, amiket használunk, hogy a közös kereskedelem politikát végrehajtsuk. De ne felejtsük el, hogy milyen problémák vannak, milyen kiskapuk vannak, ahol a dolgok nem úgy zajlanak, ahogy kellene. És itt eh, természetesen az egész gazdasági élet komplexitásával szembesülünk, amelynek az er- európai kereskedelmi politika része. Tehát nagyon jó szándékokat eh, látunk, hogy eh, évente elővegyük ezt a kérdést, vagy legalábbis rendszeresen. És most eh, három konkrét megjegyzésem lenne, amit most eh, még megemlítenek, és utána pedig várom az együttműködést. Elég sokat eh, beszéltünk itt a gazdasági kormányzásról. A kérdés az az, hogy milyen a szabályokon alapuló kereskedelempolitika, és akkor nagyon fontos az, hogy ki szabja meg azokat a szabályokat, amelyek minket érintenek. A kereskedelmi politika végrehajtása arról is szóljon, hogy ki húz hasznot a kereskedelmi politikából, hiszen elmondtuk, hogy a stratégiáink tekintetében nem a kereskedelem érdekében kereskedünk, hanem azért, hogy a gazdasági teljesítmény növekedjen az Európai Unióban. És hogy ez a polgárok érdekében történjen. A második kérdésem mindenképpen olyan dolgokat is monitoroznunk kell, mint az MFA, tehát ne csak a szabadkereskedelmi megalapodásokat, hanem nézzünk meg igazából minden kereskedelmi eszközt. Harmadsorban pedig úgy gondolom, hogy kritikusan kell arra is tekintenünk, hogy milyen a horizontális kapcsolat a különféle megállapodások között, és hogy az Európai Unióban hogyan, milyen összhatást eredményeznek, tehát milyen kumulatív hatást eredményeznek ezek az egyezmények összevetve. Tehát hogyan befolyásolják egymást, és mi az összhatásuk. Tehát mindenképpen tanulnunk kell a az eszmecseréből, és meg kell nézzük, hogy ki tehet mit a monitorozásban, a végrehajtás nyomon követésében, a kereskedelem politikában, és hogy a, új kereskedelmi stratégia 2019 után hogyan alakul. Köszönöm szépen. És most Klaus Buchner. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is ezeket a nagyon jó vitaindítókat. Most itt az ördög ügyvédje leszek ma. Véleményem szerint jó, hogy a bizottság jelentése is tartalmaz már néhány kritikus megalapítást. Tehát például Mexikóról. Hogy igazából mit jelent ez a kereskedelmi megállapodás az emberek számára? Hogy mit jelentett például a munkanélküliség számára? Nyilván sokat lehetett volna megtakarítani, hogyha a tárgyalások máshogy zajlottak volna. Tudtuk, hogy ez így alakul majd, hiszen már a NAFTA megállapodás is jó húsz éve kiértékelhetjük. Véleményem szerint itt elmulasztások vannak, és ezek kiderülnek a megállapodások összeállításánál. Tehát nagyon fontos, hogy a fenntartató fejlődést is megfelelő módon figyelembe vegyük a jelentésünkben. Ezt mindenképpen nagyon részletesen tanulmányozni kell, és Igazából szükségünk van egy olyan módszerre, hogy a bizottság ezt szisztematikusan hogyan tudja kiértékelni. Ez még nem történt meg, és szerintem ez a jövőt tekintve is nagyon fontos. Tehát a fenntartható fejlődés, a szociális téren és a környezetvédelem területén is. Köszönöm. Nagyja Hirsch. Köszönöm. Köszönöm az előadónak. Dieter már bemutatta az ALDE pozícióját. Én itt egy dologra koncentrálnék. Alapvető fontosságú az, hogy a digitalizációval is foglalkozunk a jövőbeli megállapodásokban. Tehát a digitalizáció nagyon fontos lesz. Itt gazdasági, szociális és kulturális választások vannak, mint például a polgári szabadságok, a digitalizáció, elkereskedelem, ezeket a dolgokat valahogy koherensebb módon kell kezelni. Alapfontosságú az Európai Uniónak, hogy a közös értékeinken és elveinken alapuljon a kereskedelmi politika. Nagyon fontos az, hogy átlátható dialógust folytassunk a polgárainkkal is a digitális korban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát most elég sok elképzelést hallottunk. Most a bizottságot kérdem meg, hogy nyilatkozom. Köszönöm szépen, Lange elnök úr. Köszönöm az összes parlamenti képviselőnek a megjegyzéseket, kommentárokat. Nagyon alaposan meghallgattam a megjegyzéseiket, és igazából csak néhány rövid megjegyzésem lenne részemről a témához. Mindenek előtt köszönöm az előadónak, Szájfi asszonynak a megjegyzéseit. Mindenek előtt minnyájuk figyelmét két jelentésre irányítanám, hiszen tudják, hogy a kereskedelmi csomag részeként Juncker elnök beszéde és érintette ezt, amikor az Európai Unióról beszélt, akkor itt van a félidős áttekintés, a stratégia marad ezek ismeretében, de nagyon fontos, amit már elértünk, de még mindig nagyon sok mindent tennünk kell. És most köszönöm a megjegyzéseket. A szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtási jelentéséről. Múlt héten is voltam. Itt és Jost Korte igazgatóhelyettesünk is bemutatta a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról szóló jelentést. Most szeretném aláhúzni, hogy az Európai Unió kereskedelmi stratégiájának alapelvei maradnak, nyitottak vagyunk, szabályok irányítsák a kereskedelmet, amelyek garantálják a prosperitást, figyelnünk kell a szociális és munkavédelemre, a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra, és mindenek előtt az európai értékekre. Tehát ez lesz a kereskedelem politikánk belső fő értéke. Nézzük meg az átláthatóságra vonatkozó pontokat. Néhányan ezeket is említették, tehát kereskedelempolitika és az átláthatóság alapvető fontosságú a kereskedelempolitikánk számára. Természetesen azt is figyelembe kell vennünk, hogy a történelemben először van az, hogy például az Ausztrália és Új-Zéland tárgyalásokra vonatkozó mandátum szeptemberben megadásra került, és ez pedig lehetővé teszi a tagállamokban lefolytatott vitát, tehát a nemzeti parlamentekkel és a polgárokkal. És természetesen folytatjuk a tagállamok megkérdezését, illetve megkérését, hogy teljes mértékben vegyenek részt a nemzeti parlamentekkel való tárgyalásokban, és hogy a régi mandátumokat is újítsák meg. Tehát a tisztességes kereskedelem mindenki számára, ez is a stratégiánk része, ez mindenkire vonatkozik. Amit kihangsúlyoznék, a kölcsönösség és a kiegyensúlyozott kereskedelem. És ez marad az Európai Uniós kereskedelmi stratégia lényege a jövőben is. Most pedig a megalapodások nyomon követése. Néhányan megjegyzéseket is tettek a végrehajtásról. Csupán néhány megjegyzésem lenne. Hát ez az első jelentés. És nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk, hogy most szólunk elő, erről először, nem ideális, és jövőre már tanulhatunk ebből, és megpróbáljuk ezt kiegyensúlyozni, és nem akarunk itt rózsás képet festeni. Vannak jó példák, de természetesen vannak olyan területek is, ahol még eh, hátul kullogunk. Néhányan említették a következőt is, ami a kereskedelmi preferenciák használata hogy az európai üzletek milyen kereskedelmi preferenciákkal élnek. Én is szeretném aláhúzni, három alapvető okot szeretnék aláhúzni, hogy nincs elég információ, és ez a tagállamokat is bátorítja, hogy tegyék a dolgukat, és természetesen több információra van szükségünk a kereskedelmi honlapunkon is, és nagyon fontos, hogy oda kerüljenek az adatok, ahol a vállalatok is információt keresnek. Tehát nagyon bonyolultak például az eredetre vonatkozó szabályok. Itt van a CETA megállapodás. Ez pedig sokkal több, mint ami az korábban volt. és ez a vállalatoknak is magyarázattal szolgál, hogy hogyan értelmezzék a megalapodásokat. A tagállamokban a preferenciák használata, illetve használatok szintje is különböző, és itt a, a TAX főigazgatóság a tagállamokkal együtt próbálja orvosolni a helyzetet, hogy a tagállamok jobban figyeljenek erre az aspektusra de azt hiszem, hogy az időm véget ért. Köszönöm. Köszönöm. Van még néhány megjegyzésem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának a szakbizottságunk keretében, illetve az Európai Bizottságnak. Feljegyeztem az észrevételeket, de ugyanakkor azt is rögzíthetem, hogy nagyon sok pontban találkozunk, egyetértünk, például a végrehajtásnak a nyomon követésére helyezném a hangsúlyt, az átláthatóság, a digitális adatcsere, amely előre viszi a kereskedelmet, a kis és középvállalkozásoknak a kérdéskörét, amelyek nyilvánvalóan a szemünk előtt kell, hogy lebegjenek, illetve azon vállalkozások, amely sokkal inkább a kedvezményezetei kell, hogy legyenek ennek a kereskedelmnek, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy nagyon gyakorlatilag legyen a jelentésünk, tovább folytatom a megfogalmazást, a tervezeten tovább dolgozom, és amely majd ugye meg fogja fogalmazni az Európai Parlamentnek az állam állásfoglalását a későbbi során is állok a rendelkezésükre természetesen. Um, Köszönjük szépen. A jelentést január 22-én fogja a jelentéstevő bemutatni, és aztán folytatjuk a munkát. Ezzel a 9-es napi rendi pont végéhez érkeztünk, és azonnal át is térünk a 10-es napi rendi pontra. Egy rövid beszámoló következik. Az Európai Parlament pán-afrikai parlamenti csúcs találkozójáról, amelyre parton került sor 2017. november 27-28-án. Heidi Hautala a delegáció tagja volt, és röviden beszámol nekünk erről a csúcs találkozóról. Köszönöm szépen! Valóban, én voltam az illetékes INTA tag a delegációban, a parlament delegációjában. Nagyon érdekes két napig tartó konferenciát tartottunk a csúcs találkozó talál, a csúcs találkozó előtt. A parlamenti képviselők közötti egyeztetés nagyon ígéretes volt. Úgy gondolom, hogy könnyebb közös nevezőre jutni, hogyha képviselők egymás között cserélnek eszmét. Egy Abidjan Appeal címet viselő rövid nyilatkozatot fogadtunk el ezen a konferencián. A titkárság bizonyosan megküldi majd mindenkinek. Kereskedelmi kérdésekre tér ki elsősorban, külön figyelmet fordítva a kereskedelem és a beruházások kérdésére. Az áll benne, hogy az afrikai országok globális és regionális kereskedelembe való bevonása prioritást képez. Ennek kontextusában egy kontinensek közötti szabadkereskedelmi megállapodás fontossága is említést érdemel. Lefektettük továbbá azt, illetve nyilatkoztunk arra, hogy az Európai Uniónak ezt a prioritást figyelembe kell venni a kereskedelmi politikája alakításakor. Fontos a, fontosak a szimmetrikus liberalizációs mechanizmusok és a felemelkedő ágazatok védelme. Mindezen kérdések körül méreható vitát folytattunk a gazdasági partnerségi tárgyalások során, és hát nem mindig sikerült közös nevezőre jutni ezekben a kérdésekben. A nyilatkozatunkban azt is állítjuk, hogy az afrikai országoknak jogbiztonságot kell teremteniük a beruházások számára. Sokat beszéltünk a jó kormányzás kérdéséről. Számomra nagyon biztató volt látni, hogy sok képviselő láthatóan tudja, hogy nem vádolhatnak immáron másokat azzal, hogy ők okozzák a kontinens szegénységét és alulfejlettségét. Felismerték, hogy a jó kormányzás területén nekik maguknak kell sokat tenniük, és hogy ez lesz az előfeltétele annak, hogy számukra is előnyös kereskedelmi kapcsolatokat tudjanak ápolni partnereikkel. Emellett a parlamenti delegáció számára világosá vált, hogy a híres beruházási tervünkről a parlamenti képviselők alig-alig hallottak, sőt a kormányokra is igaz ez. Az afrikai országok, az Afrikai Unió 55 országának kormánya nem igazán foglalkozott ezzel a beruházási tervvel, maga az Afrikai Unió tárgyalt és foglalkozott a végrehajtással. A csúcs találkozó született megállapodások ügyében is nehéz volt az együttműködés. Most ugye a kormány közi csúcs találkozóról beszélek. Mogherini és az EKS elérte azt, hogy meghívják a civil társadalmi szereplőket, a fiatalabb nemzedékek képviselőit. De azt hiszem, még mindig sokat teendő azzal kapcsolatosan, hogy megfelelően bevonjuk az afrikai civil társadalmat, és a kormányokat még rá kell bírni arra, hogy tegyenek ezért. A fiatal afrikaiak számára a munkahelyeket teremteni, ez volt az a téma, ami felfelbukkant újra és újra. A delegációk meglátogatta az Elefántcsont parton, Abidjanban a Nemzetközi Migrációs Központot is, és arra jutottunk, hogy sok fiatal elefántcsont partit telepítettek haza Líbiából. Sok fiatal, akivel beszéltem, rendelkezik szakmával, valamiféle képesítéssel, de biztosak voltak abban is, hogy nem fognak munkát kapni parton. Ezért van az, hogy nekivágnak az Európába vezető, nagyon veszélyes útnak, azért, hogy ne rekedjenek meg Afrikában, ahol kilátástalan számukra a helyzet. Szívszorító volt látni, hogy a líbiai börtönökben kínozzák az embereket, fogvatartják őket. Nem álhírekről van szó, hanem valós kínzásról. Minden esetre úgy gondolom, hogy ami a kereskedelmet életé, jó úton haladunk, a felé, hogy olyan kereskedelmi politikát valósítsunk meg, amely mindenfél számára előnyös. A devebeli kollégák egyébként meglátogatták ugyanazt a banánültetvényt, ahol én is jártam, Maria Réna, Helmut Scholz, ön is elnök úr, ön is ott volt és láthattuk, hogy vannak valóban felelősségteljes vállalatok, amelyek megpróbálnak munkahelyeket teremteni, és lehetőségeket teremteni a helyek számára. Ezen az úton kell tovább haladnunk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Heidi, egy kérdés, ha megengedi. Mi a helyzet az Afrikai Unió vám uniójával? Volt erről szó? A parlamenti konferenciában nem. Úgy érzem, hogy a parlamentek nem igazán, állnak, nem igazán vannak közel a döntéshozatalhoz. Érdemes lenne őket talán egy kicsit arra ösztökélni, hogy szorongassák meg a saját kormányaikat, de a parlamentek néha úgy érzik, hogy a kormányokhoz nekik semmi közük. Úgyhogy a parlamentek nem igazán foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de talán tudnék válaszolni a kérdésre, ha végre megszületett volna az Afrikai Unió EU csúcs találkozójának záró dokumentuma, de még nincsen kész ez, záró, ez a záró dokumentum, mert hát nem volt egyszerű a dolog. Még mindig készül ez a záró dokumentum, vannak még kérdéses ügyek, lehet, hogy technikai gondok is adottak, de sajnos nem tudok válaszolni a kérdésre. Remélhetőleg az a szabad kereskedelmi megállapodás szépen lassan elindul a megfelelő irányba, és hát remélem, hogy a Vámunió is. Köszönöm szépen, a parlamenti konferenciáról szóló dokumentum megtalálható a weboldalunkon, ez elkészült. Még ebben az esetben is jóval gyorsabban dolgozunk, mint a tanács. És az Európai Bizottság. Rendben, hát akkor ezzel a tízes pont végéhez érkeztünk. Haladunk tovább, tizenegyes pont. előkészületek a WTO Buenos Airesben tartandó 11. miniszteri konferenciájára. Jövő héten kerül sor a konferenciára. Hadd mondjak el két dolgot bevezetésképpen, és aztán szívesen meghallgatjuk az Európai Bizottságot. Először is vita zajlik a civil szervezetekről és az újságírókról. Ha jól tudom, az argentin kormány kb. 70 személy esetében utasította el a vízumkérelmet, ellehetetlenítve ezzel a konferencián való részvételt, és a konferenciára való bejutás sem egyszerű, Nairobihoz hasonlói a helyzet, számomra ez elfogadhatatlan. Azt gondolom, hogy a kereskedelem politikának átláthatóságra van szüksége, és a civil társadalommal folytatott párbeszédre. Ezért az Európai Bizottságot szeretném megkérni, hogy erről is szóljon néhány szót. Én elnökként levelet küldtem az argentin kormánynak, és kértem, hogy ebben az érzékeny kérdésben intézkedjenek. Másodszorban mi is folyamatosan figyeljük, hogy az Egyesült Államok mit tesz. Október 24-én a Fehérház közleményt adott ki, amelyben nagyon határozottan közölték, hogy az Egyesült Államok nem hajlandó tárgyalni egyetlen egy pontról sem, ami felmerült. Nem hajlandók tárgyalni a WTO reformról, még cserélni igen. Marrakesben nem volt jelen az Egyesült Államok elnöke az előkészületeknél, és két héttel ezelőtt Genfben és blokkolta a folyamatokat. Azt hiszem mindenki tudja, hogy mi a jelentősége a bírák kinevezésének, a blokkolásának is. Mit jelent ez egy esetleges Buenos Aires-i eredmény szempontjából? Nos, elutazunk oda a delegációval, az Európai Parlament erős delegációt küld, A konferencia december 9-én, 10-én lesz. Lesznek előkészítő rendezvények is. Minden arról szól, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy legyen némi nemű előrelépés. A dohai menetrend nyitott kérdéseivel kapcsolatosan, és néhány újabb kérdéssel kapcsolatosan is, hogyan sikerül majd a WTO 164 országát konszenzusra bírni, ez a kérdés. Most megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, aki a WTO kérdésével foglalkozik. Várjuk a válaszokat. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából egy update-et szeretnék adni, tehát nem az összes választ tudom elhozni, hiszen majd meglátjuk, hogy mi lesz a megbeszélés eredménye. A plenárison is szó volt erről két hete, és akkor be tudtam mutatni, hogy hogyan állunk. Az előkészítő folyamatban folytattuk, az elmúlt két hétben Genfben számos új javaslatot is benyújtottak a régió tagjai, de hogy őszinte legyek, nem világosabb hogy milyen eredményeket érhetünk el, nem világosabb ma, mint két hete. És nem tudjuk, hogy a miniszterek mit érnek majd el Buenos Airesben. Az igaz, hogy számos témában eltérnek a vélemények, és szeretnénk átfogó eredményt elérni, azonban ez nehéz lesz. Esetleg néhány megtárgyalandó témát említenék, amiről szó lesz Buenos Airesról, hogy hogyan is néz ki a dolog a konferencia előtt. Először is a halászati támogatások, amely egy nagyon fontos fenntartató fejlesztési cél a tárgyalások során. Nagyon aktív mozgásokat észlelünk, és holnap Genfben is tárgyalunk erről. Itt elképzelhető egy megállapodás, egy eredmény, tehát több, több ö, osztályban, több támogatás tekintetében, és hogy mi lesz a nem szabályozott halászati módszerekről. Van egy szilárd elkötelezettségünk, hogy más dolgokról is tárgyalunk, hogy itt eredményt érjünk el. Aztán a mezőgazdaságról is szó lesz, ahol nagyon aktívak vagyunk. Ugyanúgy, mint ahogy voltunk már korábban is. Ezen kívül a, nem, a tehát az, az, az állami raktározás kérdése a mezőgazdaságban. Itt számos kérdés marad nyitva, tehát hogy hogyan lehetne itt bizonyos garanciákat beépíteni, az átláthatóság számunkra világos, hogy a megoldás ezen a téren nagyon nagy hatása lesz majd egy szélesebb csomagra. Ezen konkrét téma mögött a mezőgazdaság a egyik fontos kérdése lesz a hazai támogatási pillér, és itt elképzelhető, hogy megállapodás, megállapodás születik a konferencia folytatásáról. Ezen két téma mellett, ahol nagyon aktív vita várható most, hiszen nagyon aktívak voltunk Genfben is, és fontos, hogy tudjuk, hogy még nem megfelelő szinten vagyunk, például az elektronikus kereskedelemben, hogy hogyan tudunk egy új megállapodást elérni ezen témán belül, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszer hogyan tudjuk átalakítani a másodszorban olyan témák is felmerülnek, mint a szolgáltatások nemzetállami szabályzásai, átláthatóság a KKV kereskedelmében, ahol az Európai Unió néhány javaslattal is hozzájárul majd a konferenciához. A kereskedelem és fejlesztés összefüggéseiről is szó lesz Buenos Airesben. Konstruktívan szeretnénk részt vállalni a vitában, szeretném aláhúzni ennek szükségességét, hogy ezen a téren tény alapú megközelítésekre van szükségünk, és differenciálnunk kell a fejlődő országok között elnök úr említette, nem csak a WTO tárgyaló funkcióját, hanem a vitarendezési mechanizmust a WTO-n belül. Nyilvánvaló, hogy a helyzet mindenképpen jelen lesz, és aggasztó is lesz a miniszterek számára, és ön is említette, hogy ez egy olyan téma, amely agályakat támasz az Európai Unióban, tehát a vitarendezés, a megfelelő vitarendezési fórumok kérdése. Valószínűleg a miniszterek egy tágabb vitán szólnak a WTO jövőjéről és a szerepéről, tehát nem csak tárgyaló testületként, hanem egy olyan testületként, amely új témákat is javasolhat. Tehát ez egy olyan eszmecsere lesz, amelyben az Európai Unió aktívan részt vesz. Tudjuk, hogy a konferencia alapja hogyan alakul. Robert, Roberto Zeveda, a VTO elnöke, bejelentette, hogy 11-én egymás mellett zajlóan öt különféle miniszteri konferencia lesz a mezőgazdaságról, a fejlesztésről és a halászatról is lesz az elkereskedelem, amely majd itt a szolgáltatásokra és átláthatóságukra vonatkozik. Ezen kívül lesz egy delegáció vezetői megbeszélése harmadik nap végén, amikor a konferencia leeltárt von az első nap megbeszéléseiből. Tehát bármi is történik, természetesen fáradoznunk kell az eredményért, hogy most befejezem, elnök úr, utalt az Arga, argentin kormány döntésére az NGO-k részvételének tekintetében. A bizottság a biz, biztos világossá tette, hogy ő és az Európai Unió is nagyon nagy súlyt fektet arra, hogy befogadó és átlátható legyen a kereskedelem politika. Éppen ezért számunkra nagyon fontos, hogy a WTO tagok a civil társadalmat is a lehető legszélesebb körben meghallgassák. Tehát a saját delegáció is tartalmaz EU-s civil szervezetek képviselőit majd. Az argentin kormányon is megtárgyaltuk ezt a témát, és szeretnénk tisztázni a helyzetet, és szeretnénk a döntések mögött álló érveket is érteni. Argentína kész arra, hogy bizonyos eseteket újjá, újraértékeljen az NGO-k tekintetében. Ezen kívül mi is erősen szorgalmazzuk az ngo bevonását már az elkövetkező napokban. Tehát ez a mi álláspontunk, és a biztos pedig Genfi és Buenos Aires-i delegációnkat is megfelelő tájékoztatásban részesít majd. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Esetleg egy egyszerű kérdésem lenne. Lighthäuser úr nem vett részt a marrákesi találkozón. Szeretnék, mert Berlinben volt múlt héten, tehát igazából mit vár? Lajthazer úr eljön? Hát ez igen, ez egy jó kérdés, de reméljük, hogy az Egyesült Államok is miniszteri szinten képviseli magát. Bilaterális tárgyalásokat szeretnénk folytatni vele is, és a nagyobb tárgyaló delegációkkal is. Minden esetben fontos, hogy a csomag bizonyos elemeiben tovább haladjunk, és az Egyesült Államok is Genfben jelen volt, tehát például a halászati támogatások tekintetében az Egyesült Államok itt reaktív szerepet játszottak, de reméljük, hogy eljön. Köszönöm szépen. Akkor most a elnök helyettesen Rübig úr kap szót. Köszönöm szépen. az új VTO fordulóval összekötődnek esélyek is. Az elnök már mondta, hogy nem örülünk túlságosan annak, hogy nincs saját szintje az NGO-knak, hogy megtudják, hogy miről is van szó a kereskedelem során. Az NGO-k főleg a kis és középvállalatokat képviselik, és ezek számára a kereskedelem nagyon fontos, abban a tekintetben, hogy a jövőt hogyan alakítsák úgy, hogy több munkahely van a KKV-ken belül. Úgy gondolom, hogy számunkra az is fontos, hogy lássuk, hogy uh, hogyan tudjuk tematizálni a dohai fordulót. Tehát itt vannak a fejlesztési célok, és szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a fejlesztési célokat középpontba tegyük. Tehát itt három lényeges cél van Európa számára és ez természetesen Afrikával is összefügg. Itt van az afrikai alap, a különféle finanszírozási lehetőségek, amelyek újak, és ezt az Afrika alapot az FC-hez hasonlóan alkalmazhatnánk. Tehát a második cél pedig a biztonságos élelmiszer, a biztonságos táplálkozás, tiszta víz, az egészségügyi létesítmények, vagy a hetes pont a megújuló energiák. Tehát itt mindenképpen olyan keret feltételekre van szükség, hogy a fejlődő országokban is megfelelő lehetőséget kapjanak a KKV-k, ugyanúgy, mint például a családüzemek Európában. Az együttműködési formák, a kooperációk, főleg a vidéken járulhatnak hozzá ahhoz, hogy ne költözön el mindenki, és hogy ne mindenki a nagyvárosokba menjen, ahol igazából az embercsempészek áldozatává válhatnak. Nagyon érdekel engem is a vitarendezési mechanizmus. Mit gondol a bilaterális témákat a kereskedelmi megállapodásunkból mennyire lehet tematizálni? És hogy a vitarendezés a bilaterális megállapodás sok esetleg elérhetnék, hogy jobban foglalnak vele. A parlamentben született egy nagyon jó tanulmány, és szerintem ide elmozdulhatunk. Az utolsó megjegyzésem pedig, hogy a Brexit tárgyalásokban nagyon nehéz fázisban vagyunk. Itt volt egy belső meghallgatás, a kérdésem pedig az, hogy a Brexit is téma lesz Buenos Airesben, és hogy a bizottság hogyan nyilatkozik majd ezekben a témákban, és hogy az Európai Uniónak milyen lehet a végső álláspontja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ima Rodriguez. Gracias, presidente, y muchísimas... Köszönöm szépen, elnök úr és köszönetet mondani az Európai Bizottság képviselőjének is, aki, mint mindig, kiáll az európai állampolgárok érdekei és vállalkozások érdekei mellett. A VT-vel kapcsolatosan lennének kérdéseim, és a fenntartó fejlődéssel kapcsolatban is. Tehát a kérdésem az, hogy mi az általános álláspontja a reformokkal kapcsolatosan az Európai Bizottságnak? Milyen reformot tart kívánatosnak? Egy, kettő, a vitarendezési megoldás keretében. Aggódunk a tekintetben, hogy mi lesz a még feltöltendő, az üres, megüresedett állásokkal, hogyan látják a megoldást erre, mikorra látják, és milyen módon gondolják ezt megoldani. További felvetésem, eléggé jelentős erőfeszítésre van szükség az Európai Bizottság részéről ahhoz, hogy hogyan is mondjam, inkább másként fogom meg a kérdést. Szóval el kell kerülni azt, hogy a kereskedelmi politika, a kereskedelem hozzájáruljon az emberi kínzásoknak a megnyilvánulásához. Mit tud tenni az Európai Bizottság, a miniszterek tanácsa a tekintetben, hogy ez visszaszoruljon az érintett országban? és a beruházásokkal, nemzetközi beruházásokkal kapcsolatosan a bíróság tekintetében mit tudnak mondani? Klaus Büchner. Klaus Büchner, köszönöm szépen. Néhány rövid megjegyzést engedjenek meg. Először is örülök, hogy szóba került a civil szervezetek részvétele. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont a konferencia sikeressége szempontjából, és nagyon fontos ez az odavezető utunk, delegációs utunk szempontjából is. Egy rövid megjegyzést fűznék hozzá. A Dohai forduló több pontjáról már szó esett. A kérdésem az, hogy mi a helyzet, Malmström biztos asszony tényleg harcol-e majd azért, hogy a dohai forduló eredményesen záruljon. Önök is ismerik a vitát, ami lez- lezajlott eddig, ismerjük az amerikai helyzetet. Hogyan fogja Malmström asszony képviselni az Európai Unió álláspontját? És az utolsó kérdésem, az Európai Unió és más WTO tagok is szorgalmazták, hogy jöjjön létre egy munkacsoport az elkereskedelemmel kapcsolatosan. Nagyon nagy volt az ellenállás. Az ellenérv úgy szólt, hogy ott kellene folytatni a munkát, ahol 1900, 1800 1989-ben elkezdtük. Mi az önök álláspontja, lesz-e ilyen munkacsoport, illetőleg hogyan zajlik majd ez az egész? Köszönöm. És végül Helmut Scholz, tessék. Köszönöm. Én is köszönöm az elmondottakat. Talán még két dolgot szeretnék említeni, azon felül, amit a kollégák már elmondtak. Egyébként teljesen egyetértek az elhangzottakkal, főként ami a civil szervezeteket és a civil társadalmat illeti. Remélem, hogy sikerül még eljutniuk Buenos Airesbe teljesen technikai, pusztán technikai szempontból. Remélem, hogy az argentin kormány még egyszer átgondolja az álláspontját, amikor a növekvő nemzetközi nyomással szembesül. Többször is beszéltünk a különböző aspektusokról, dohai forduló, új témák, és így tovább. mennyiben és milyen komolyan fogja az Európai Bizottság bizonyos egyéb WTO tagok ellenállásával szembesülve vállalni a nyílt harcot és a vezető szerepet, hogy sikerüljön végre tényleg lezárni az eddigi nyitott kérdéseket. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk ha nem sikerül végre sikeresen lezárni a dohai fordulót, akkor kutyaszorítóba kerülünk, mert az USA azt mondja, hogy ő blokkolja az egészet, új témákkal akarnak foglalkozni, a dohai forduló nem érdekli őket, és aztán többi tagállam azt mondja, hogy hát, hogyha Doha nem sikeres, akkor mi is blokkolunk. Tehát mit tesz az Európai Bizottság tárgyalófélként annak érdekében, hogy megszűnjön végre a padhelyzet? A második fontos dolog pedig a szabályokról szól. A WTO Steering committee ében beszéltünk arról, hogy mennyire fontos lenne a WTO parlamenti vététele. Jó lenne, hogyha az, a tagállamok parlamentjeinek visszacsatolása legalább eljutna a WTO-ba. Az EU-s parlament esetében viszonylag jó a helyzet, Malmström asszony eljön ide, beszámol, a kérdés az, hogy az a VTO parlamentarizálása mennyiben lehet mozgatórugó vagy motor, abban az értelemben, hogy előbbre jussunk a bonyolult multilaterális tárgyalási folyamatban. A parlamentek mennyiben tudnának hozzájárulni ahhoz, hogy megnyíljonnak a tárgyalások, nyitottabbá váljanak. A VTO parlamenti konferenciája parlamenti közgyűlése is ülésezik majd. A kérdésem az, hogy az Európai Unió bizottsága hogyan gondolkodik erről a kérdésről. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen, hát akkor most ismét csak az Európai Bizottság nem adnám meg a, bizottságnak adnám meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Elég sok minden elhangzott. Ha megengedi, akkor csak néhány pontot ragadnék ki, illetőleg csak a konkrét kérdésekre válaszolnék, amelyeknek címzetjei mi voltunk. Ami azt illeti, hogy hogyan közelítjük meg a tárgyalási menetrendet, illetve a mandátumot a dohai forduló kapcsán. Nos, annyit mondanék, hogy bármely más vétótakhoz hasonlóan azt várjuk el a miniszterek konferenciájától, hogy tegye meg, amit meg kell tennie, határozza meg a napi rendet az elkövetkezendő két évre vonatkozólag. Nekünk az a célunk, hogy a konferencia elérje ezt a célját. Számunkra ez azt jelenti, hogy továbbra is részt veszünk olyan kérdések megtárgyalásában, amelyek jelen pillanatban a dohai nyilatkozat alá tartoznak. Nem változtattuk meg az álláspontunkat a WTO tizedik miniszteri konferenciája óta, ott a Nairobi nyilatkozat lefektette, hogy mi is a helyzet a jelenlegi, az aktuális tárgyalási mandátummal kapcsolatosan. Úgy gondoljuk, hogy lassan, lépésenként előre tudunk haladni néhány olyan kérdésben, amelyek a dohai mandátumban szerepelnek. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a vto nak meg kell teremtenie a körülményeit annak, hogy a tagok más kérdésekkel is foglalkozzanak, aktuális, releváns kérdésekkel. Ez vonatkozik például az elkereskedelemre. Szeretnénk, hogyha a VTO tagok ezen a konferencián ebben a kérdésben előre lépést tennének. Van számos egyéb kérdés, amely szintén felmerült. Természetesen nagyon támogatjuk a WTO parlamenti dimenzióját, nevezetesen azt, hogy ez a parlamenti konferencia, parlament közi konferencia játszon fontos szerepet a szervezeten belüli főbb kérdések meghatározásában. A parlamenti közgyűlés persze megköveteli, hogy mi Európai Unióként energiát szálljunk erre, ennek a dimenziónak a fejlesztésére, ezt teljesen támogatjuk. Ami a VTO reformját illeti, a következőképpen gondolkodunk. Szerintünk ezt a kérdést a VTO különböző dimenziója kapcsán kell megvizsgálni, ugye a VTO-nak van egy vitarendezési funkciója, egy átláthatóság és monitoringgal foglalkozó ága, és így tovább. Ezek az aspektusok mind-mind megkövetelik, hogy időnként modernizáljuk őket, El kell érnünk azt, hogy a WTO új szabályokkal kapcsolatosan mielőbb megállapodásra tudjon jutni. Ez nagyon alapvető kérdésekkel is összefüggjen az átláthatóság, az átláthatóság növelése a rendszeren belül. Az Európai Unió e tekintetben több javaslatot is előterjesztett. Mások, az USA például jelezték, hogy a vitarendezési mechanizmust szeretnék alapvetően megreformálni. Ezeket a javaslatokat még nem ismertették részletesen. Meg kell várni, hogy a tagok konkrét javaslatokkal is előrukkolnak el, ami a vitarendezési mechanizmus rendezi, megreformálását illeti, ezeket akkor tudjuk megvizsgálni, amikor teljes körűen ismerjük őket. Nem teljesen világos, hogy mikor és hogyan lesz megoldva kinevezések kérdése. Jelen pillanatban sok másik taggal együtt az Európai Unió javaslatot terjesztett be, hogy haladjunk tovább a kinevezési folyamatban, ami a három üres posztot illeti. Ezzel kapcsolatosan nem született egyenlőre konszenzus. Világos számunkra, hogy ez egy sürgető kérdés, Ez a kérdés nem fogja önmagát megoldani, nem fog magától megoldódni, sőt, egyre súlyosbodik majd a probléma, mert egyre több poszt fog megüresedni. És valóban ez a konferencia egy lehetőség a nemzetközi kereskedelmi közösség számára, hogy a tárgyalásokon, a tárgyalási fordulókon és a konferencián túli is kapcsolatba lépjenek egymással. Egész sor partnerrel vesszük majd fel a kapcsolatot, kisebb csoportokban vagy bilaterálisan is tárgyalunk majd olyan kérdésekről, amelyek nem szerepelnek formálisan a napirenden, de amelyekkel kapcsolatosan szeretnénk előbbre, el, előrejutást elérni. Ilyen például a kínzás tilalma, aztán a Brexit is fontos számunkra, itt mindenképpen fontos számunkra az Egyesült Királysággal kapcsolatos menetrend betartása. Formálisan a 11. miniszteri konferenciának ez nem szerepel a napirendjén, de mindenképpen bilaterálisan fel kell vetni ezt a kérdést. Aztán lesznek egyéb kezdeményezések is. Például a multilaterális beruházási bíróság. Egy nagyon fontos kérdés, az UNCITRAL kontextusában elkezdődött a múlt héten ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Az MC11, tehát a 11. miniszteri konferencia margóján szóba kerül majd ez a téma, és azt hiszem, sikerült a legtöbb kérdésre válaszolnom. Elnézést kérek, hogyha nem sikerült kimerítően választ adnom. Köszönöm. Köszönjük szépen. Valóban rengeteg bilaterális találkozó is megrendezésre kerül. Egy német szociológus professzor egyébként könyvet írt, Oscar Nékt, megemlíti a könyvében, hogy a legtöbb dolog általában a dolgok margóján zajlik a, mell- a mellékvágányon, a fő rendezvénytől félreesően. Remélem, hogy sikerül sikeresen lezárni Buenos Airesben a tárgyalásokat. Addig is mindenkinek jó utat kívánok, találkozunk ott. 12-es napi rendi pont, egyéb kérdések. Mindenki tudja, hogy ez a kedvenc napi rendi pontom. Ezúttal csak megismételném azt, hogy 10 perc múlva Várunk mindenkit az Origin étteremben, az E-épület részben egy kis karácsonyi italozásra. Tehát le kell menni a nulladikra, végig kell menni a folyosón, majd ismét fel kell lépcsőzni az első emeletre. Egy spanyol étterem, igen. És a következő ülése ülésre januárban kerül sor, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes karácsonyi szünetet kívánok, békés karácsonyt és minden jót!